részvételével egy frakció, vagy legalábbis 40 képviselő nem kérvényezi, hogy szavazzunk róluk. A szövegeket a plenáris honlapján találják meg, a cím